szemben az ülés végéig, akkor ezen kinevezéseket elfogadatnak tekintjük. Kedden az első szabályzat 74. cikke értelmében a tanács elnökében két jogi aktust írtunk alá, amelyek az rendes eljárási szabályzat keretében kerültek elfogadásra. Ezek címeit a jegyzőkönyvben közé tettük. Két írásbeli nyilat